Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to welcome... Kedves kollégák, üdvözlöm mindannyiukat, hogyha megengedik, akkor azt hiszem... Session. Itt az ideje, hogy a mai ülésnek neki rugaszkodjunk. Ha nem bánják, akkor az első órában eh, anyanyelvemen fogok beszélni magyarul, aztán pedig a második anyanyelvemen szlovákul folytatom. Hölgyeim és Uraim! Az első programpontunk a mai program elfogadása. Marias úr kérésére a tizedik pont átkerül november 9-ére. Gondolom, hogy ezzel mindannyian együtt tudunk érteni. Amennyiben így van, megkérdezem, hogy van-e más programponttal kapcsolatban valakinek kérdése. Ha nincs, akkor a programot elfogadtuk. Köszönöm. A második programpont a múlt üléseink jegyzőkönyvének elfogadása. Két jegyzőkönyvről van szó, a 13. 14. júliusi, illetőleg a szeptember, október, eh, szeptember 8 jegyzőkönyvről. A jegyzőkönyvet a kollégák megkapták. Kérdezem, van-e valakinek kifogása valamilyen részével kapcsolatban a két jegyzőkönyvnek? Nincs. Akkor a két jegyzőkönyvet elfogadottnak vélem. Harmadik programpontunk három kolléga üdvözlése. Piero Soave, remélem jól ejtettem ki a nevét, Welcome. Alessandro Davio, Dav, Davoli. Alessandro Davoli is not here today, nincs itt ma, illetőleg Katja Vatter. Három kitűnő új kollégánk kapcsolódik be a tevékenységünkbe, az Európai Parlamentben gazdag tapasztalatai vannak. Üdvözlöm Önöket, és jó együttműködést kívánok! Egyéb megjegyzés a programpontokhoz, any other business? Részemről nincs. Úgy látom, hogy más részről sem. Akkor ezt a programpontot lezártnak tekinthetem. A negyedik programpont egy olasz petíció, az 1962 per 2014-es petíció. Azt az információt kaptam, hogy a petíció benyújtója nincs jelen, így a bizottság jelenlevő képviselőjének adom meg a szót. Carpenter úrnak, vagy Helmerid úrnak. Parancsoljon. Thank you very much, uh, Chairman.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 Számos konzuli segítséget kapott, amit, amit egy harmadik országban egyébként nem, lehet, nem mind részesült a képviseletben. Elnök úr, röviden ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy a magam részéről korrektnek tartom az önök értékelését. Átadom a szót a kollégáimnak. óhajt valaki az képviselők közül, képviselő kollégák közül hozzászólni a témához? Miután nem, a következő... Tessék, parancsolj! Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, nem hallottam a tolmácsolást, mert késtem Berádi úr ügyével kapcsolatban hallgattam a választ a bizottság részéről. Úgy tűnik, hogy ez nem európai kompetencia, és úgy tűnik, hogy, hogy az Európai Uniónak volna a szerepe Ginével kapcsolatban, hogy az olasz hatóságokat riassza, és megvizsgálja azt, hogy hogyan tudjuk segíteni az olasz polgárokat, hiszen abszolút tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, és a bizottsági válasz alapján is ez lett volna az Európai Unió feladata, hogy megvizsgáljuk a, a polgárok helyzetét. Köszönöm szépen. Még valaki esetleg? Ha nem, akkor a következő megoldást javasolnám. Miután a petíció közvetlenül tártalanná vált, javaslom lezárni a petíciót, ugyanakkor egy levéllel fordulhatnánk az Európai bizottsághoz a Martin kolléga véleménye alapján vagy javaslatára egy kéréssel, hogyan tudnánk az egyenlítői Gineában az emberi jogok kérdését hatékonyabban, hatékonyabbá tenni és hatékonyabban figyelembe venni. Kérdezem a kollégákat, egyetértenek ezzel a véleménnyel, tehát a petíciót lezárjuk. Köszönöm szépen. A következő petíció a 944-es petíció 2004-ből Sheila Ellis, british polgár nyújtotta be, miután egy levelet kaptunk tőle, hogy nem vesz részt a mai, nem tud részt venni egészségügyi okokból a mai bizottsági ülésen, ezért mindjárt a bizottság képviselőjének, a környezetvédelmi direktoriátus képviselőjének, Paul Spite-nak adom meg a szót. Szeretném megkérdezni, hogy hol található. Spite úr, tessék, parancsoljon. Yes, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság 2014-ben zárta le a kísérleti projektet, és nincsen független, független forrás az információhoz a petícióval kapcsolatban. Megvizsgáltuk az utolsó elemeit ennek a petíciónak, amely elkerült ehhez a szakbizottsághoz is, és úgy tűnik, hogy a körülmények, amelyek arra bírták a bizottságot, hogy lezárja a petíciót, továbbra is életben vannak, Más szavakkal fogalmazva az Egyesült Királyság megfelelő szankciókat hozott, ebben az esetben a jogsértővel szemben, és ez a környezetvédelmi incidens továbbra is létezik, illetve figyelemmel követik, illetve a talajvízzel kapcsolatos kérdések rendezésén fáradoznak. Tudjuk azt, hogy még mindig létezik a szennyezettség, és továbbra is figyelemmel kell követni ezt a helyszínt, ezt a hulladék lerakót. Nagyon gyors a lezárási határidő, de nincsen további elemünk, amivel gazdagíthatnánk a szakbizottsági kutakodást. Köszönöm szépen, kérdezem a kollégákat, az Európai Parlamenti képviselőket óhajtja valaki. Parancsoljon! Thank you very much, Chair. Um, this... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy régóta fennálló uh, petíció uh, Észak-Kelet-Angliában, az én választókerületemben. És hogy a bizottság uh, elmondta, uh, érdemes megjegyezni, hogy 2013-ban a petíció benyújtóinak uh, munkája alapján a bizottság a hulladéklerakóval szemben lépett fel eh, Houghton Le Springben. Az üzemeltetőt megbírságolták, mert eh, lehetővé tette, lehetővé tette ennek a vegyi anyagnak a kiszivárgását a környezetbe. Azóta azonban továbbra is szivárog eh, a talajba a környező talajban ez az anyag, és annak ellenére, hogy jelentős erőfeszítéseket tettek a szennyezés megállítására, továbbra is nagyon homályban van, hogy meddig fog ez a szennyeződés tovább terjedni, mi a pontos oka a szennyezésnek. Nagyon sok munkát végeztünk a petícióval kapcsolatban ebben a régióban, és még mindig vannak viták az a kapcsolatban, hogy mi a szennyeződés oka. Ez egy egyszerű esemény volt-e, <clears throat> amely miatt a szabálysértési eljárást elindították, vagy pedig ez egy hosszú távú probléma. Egy kicsit, sajnos Sila és a többi petíciózó nem tud itt lenni ma betegség miatt és egyéb megkötöttségek miatt Idén januárban hivatalom eh, a kormányzati hatóság, a környezetvédelmi hatóság és a petíciót benyújtók között a DEFA részvételével eh, eh, folytatott leegyeztetéseket. Erről adnék némi kis háttérinformációt. A DEFA környezetvédelmi munkatársai új fúrások, kutatófúrások végrehajtását javasolta annak érdekében megalapítsák, hogy egy egyszeri eseményről van szó, vagy pedig ez egy visszatérő probléma, amelyre tovább intézkedések megfontolására lehet a megoldás. A környezetvédelmi hatóság ezen kívül ö, vállalta, hogy hat havonta beszámol különösen a talajvízet érintő kérdésekről, a vízminőséget érintő összes problémáról, ügyről, indikátorról. Júniusban idén láttuk, hogy valóban aktív intézkedéseket tennek annak érdekében, hogy a helyzetet gyökerénél kezeljék. A mi nézőpontunkból alapvetően az volt az elképzelésünk, hogy az információ mindenkinek rendelkezésre álljon, hiszen az egyik legnagyobb probléma a petícióban az volt, hogy az információt nem osztották meg rendszeresen a petíciót benyújtó felekkel, amely a bizalmatlanságot és a kölcsönös együttműködés egyáltalán nem segítette. A nemrégében írtunk a bizottságnak a petíciót benyújtó részvételével, mi szerint mi szerint még mindig nem teljesülnek az Európai Uniós határértékek, tudomásunk szerint ebben a térségben. Igaz, hogy a jelenlegi e, kutatóforrások e, e, mérései alapján nem megfelelőek vagy vegyi jelenlétére utaló adatok küszöbértéken fölül vannak, ugyanakkor az a probléma, amelyre a petíciót benyújtók felnyitották a figyelmet, az alapvetően nem oldódott meg, tehát van egy helyi munkaterv, de szeretnénk javasolni azt, hogy a petíciós szakbizottság küldjön a brit hatóságoknak egy levelet, kérje fel őket arra, hogy konkrét információt adjanak az idei év korábbi szakaszában a megállapodás szerint elkészített új kutatóforrások mérés eredményeiről. Lássuk, hogy, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy ezen a területen a problémák megoldódjanak biztos mindenkorra. Azt kérdezem a többi kollégától, hogy te valaki hozzászólni? Nem. Akkor most én vagyok nehéz helyzetben. Ez egy, ez egy hosszú sztori. 2004-ben 2004-ben adták be ezt a petíciót, tehát 12 évvel ezelőtt. Kikértem az egész anyagot a hétvégére a titkárságtól, köszönöm szépen, áttanulmányoztam. A bizottság 12 alkalommal mondott ehhez véleményt. Jól mondom, 12 alkalommal. A petíciós bizottság 8 alkalom, 8. alkalommal tárgyalja ezt. Tehát én úgy érzem, hogy senki nem mondhatja azt, hogy nem foglalkoztunk kellő mélységében és kellő súlyjal ezzel a petícióval. És a magam részéről azt látom, hogy a titkárság javaslata logikus lehetne, amennyiben ezt ön el tudja fogadni. Lezárnánk ezt a petíciót, mert nem látom a további lehetőségeket. Azzal, hogy amennyiben ez a téma folytatódna, a petíció beküldőjének, megírójának joga van bármikor újabb petícióval fordulni hozzánk. Tehát én azt javaslom, hogy ezt a petíciót már ne húzzuk tovább, zárjuk le ma, és amennyiben ott azért volt elmozdulás, pozitív elmozdulás is, értem azt, hogy önök, és illetőleg a petíció beadója nem elégedett ezzel, amennyiben ez a probléma tovább húzódna, jogában áll újabb petícióval ö, fordulni hozzánk, de ez egy 2004-ben beadott petíció 12 éve húzódik. Az én véleményem szerint nincs értelme ezt itt nyitva tartani. Nem tudom, ezzel a véleménnyel ö, azonosulni tudnak-e a kollégák. It's too problematic for you, <laughs> please. Sorry. Um, Nos, egyetértek abban, hogy ez egy régóta futó petíció. De én nem gondolom, hogy ha egy petíció túl sokáig itt van, az azt jelentené, hogy akkor x idő után automatikusan le kellene zárni. A Hotning Springben a problémák továbbra is fennállnak, és valóban készülőben van egy helyi munkaterv, de részben azért tudtuk ezt a helyi munkatervet egyáltalán elkezdeni, mert az Európai Bizottság, az Európai Parlament Petíciószak Bizottsága tárgyalta ezt az ügyet. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a petíciót nyitva tartsuk, legalább egy rövid ideig, hogy meglássuk, hogy a megfelelő együttműködéssel helyi szinten meg tudjuk oldani ezt a problémát. Úgy gondolom, hogy a petíciószak bizottságnak pont az a szerepe, hogy találjon olyan nem bírósági megoldásokat, amelyekkel kezelni lehet a polgárok egyébként kezelhetetlen problémáit. Ebben nagyon aktívak voltunk. Ez azonban csak azért lehetett sikeres, mert Európai Uniós szinten ez a folyamat nem zárult még le, ott ott a levegőben. A szennyeződés továbbra is fönnáll a, ez a kidolgozott vegyi anyag a talajban továbbra is szivárog, és az, hogy az intézkedések megoldják-e az eredeti probléma gyökereit, az egyelőre kérdéses, ezért jó lenne itt maradna az így. Nagyon, nagyon nem szívesek teszek olyan javaslatot, amelyben kontradikcióba kerülünk. Én tisztelem az ön véleményét, és van benne némi logika, a probléma nem is ott van az én véleményem szerint, hogy nagyon hosszú ideje nyitott ez a petíció, hanem a probléma ott van, hogy én nem látok újabb lehetőséget arra, hogy mi mit tudunk hatékonyan tenni. Spejtúr, elnézést kérek, hogyha rosszul ejtem ki a nevét, az Európai Bizottság képviselője. Van egyéb olyan eszköz, az önök kezébe, vagy a mi kezünkbe, amivel ezt a kérdés, ebben a kérdésben egy határozott áttörést tudnánk elérni? Én úgy érzem, hogy önök is megtettek sok mindent, és úgy gondolom, hogy a petíciós bizottság is megtett sok mindent. Szeretném megkérdezni az ön véleményét. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Igaza van abban, hogy kimerítettük a lehetőségeket, a jogorvoslatot, eh, amely rendelkezésre áll az Európai Bizottságnak. Amennyiben a helyszínen változik a helyzet, akkor ezt az anyagot újból áttekintjük. Viszont eh, jelenleg nem tudunk eh, többet lépni a részünkről. Köszönöm. Azért kértem szót, hogy elmondjam a következőt ez a kérdés folyamatosan foglalkoztat bennünket, hogy tehetünk-e többet, viszont az, hogyha nyitva tartjuk a petíciót, az lehetővé teszi azt, hogy a helyszínen végzett munka, a, amelyet nagyon sokan elvégeztek, talán nem olyan nagy ár, amit tőle, tőlünk kérnek, tehát jó lenne a petíciót nyitva tartani, és várni, amíg úgymond békés módon megoldódik talán magától az ügy. Kollégálni, tessék parancsoljon. E e Köszönöm. Én a kollégának igazat adok. Természetesen egyrészt lehet látni azt, hogy hosszú idő, ez a 12 év, nyitva tartani a petíciót, viszont azzal sem történik semmi, hogyha nem okozunk kárt, hogyha továbbra is nyitva tartjuk. Köszönöm, én is ezt támogatom. A kollégák közül még valaki? E, zgadzam się z panem przewodniczącym i uważam... Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal, amit e, ön az imént mondott, elnök úr. Ezt a petíciót zárjuk le, hiszen nem vezet sehova tovább nyitva hagyjuk. Last but not least. <laughs> no, it's, it, I think one of the things... Azt gondolom, hogy e, amit ez a PETI szakbizottság ezen a ponton megtehetne, az az, hogy ír az Egyesült Királyság eh, hatóságainak, és információt kér, amely a két új ponttal kapcsolatban eh, összegyűlt. Az Európai eh, Bizottság ezt kérte, és akkor ezzel talán kiderülne az, hogy stabile a helyzet, megbízható, illetve hogy helyi szinten megpróbálnak e megoldást találni, azon információk alapján, amit kaptunk, és akkor utána zárhatnánk le a petíciót. Púrások eredményeiről azonban tájékozódnunk kell, azért, hogy kiderítsük, hogy a helyi petíciót benyújtók úgy érzik-e, hogy megoldódott-e a problémájuk. Tehát fontos, hogy ezt az információt a két fúrásra, a két új fúrásra előbb begyűjtsük próbálok kompromisszumot találni, nem egyszerű. Próbáljuk akkor mára úgy rendezni az ügyet, miután itt két kolléga is támogatta az ön véleményét, hogy kérünk még egy információt a brit szervektől ezzel kapcsolatban, és utána a második pont az lesz a mai döntésünk ügyéből. Amennyiben ott lesznek olyan elemek, amelyek elmozdulást, pozitív elmozdulást tartalmaznak, akkor javasoljuk a következő tárgyaláson lezárni ezt a témát. Jó, ez így? Mindenkinek megfelel? Köszönöm szépen. Hölgyek és urak, a következő petíció a 2715-ös petíció 2014-ből. Roberto Ponzio olasz polgár petíciója. Úgy tudom, hogy Ponzió úr itt van. Kérem, tessék parancsolni 5 percre. Preliminarmente richiamo argomentazioni alle conclusioni della petizione. Köszönöm, elnök úr. A 2715 per 2014-es petícióról van szó, és a végkövetkeztetésekről, és 2016-os szeptember végi végkövetkeztetésekkel is foglalkozni szeretnénk. A következő történt az eltelt időben, olasz részről eh, beavatkozás történt, és a rendelkezésemre álló 5 perc alatt, alatt rövidre fognám mondandómat. Először is Nem csak egy polgárról van szó, aki úgy érzi, hogy diszkriminálták. Én négy jogi szemét képviselek. Egyrészt a Nemzeti Szarvasgombakutató Központot, az Albámi önkormányzatot, illetve a Kereskedők Szövetségét, de több ezer éri, ember érintett a petíció által, és egy súlyos problémáról van szó. Oroszországot diszkriminálják Európa többi részével szemben és a 29-es cikkeire szeretnék támaszkodni a megfelelő törvény alapján. A 29-es cikk, amely um, kompromisszumként um, létezik, ezzel kapcsolatban uh, Olaszország uh, fontos, hogy összhangban álljon uh, az EU szabályozásokkal, uh, mi pontos választ várunk, úgy tűnik, hogy a válasz nem. Itt egy uh, jogalkotási kompromisszumról van szó, de nem oldódott meg a probléma Spanyolországban, Horvátországban 5%-os az áfa, nálunk 20, tehát hogyha 5%-ra tesszük ezt az áfát, akkor még mindig van diszkrimináció, de Olaszországban sokkal magasabb, kétszer akkora ez, mint Európa más részeiben. Európában a gombát mezőgazdasági termékként kezelik, Olaszországban nálunk nem, tehát ez egy paradox helyzetet teremt, és nem is logikus a saját jogalkotásunk szempontjából. Például a gomba Olaszországban agrártermék, 4%-os az áfája, a gombára miért vetnek ki 10%-os adót, és nem is tekintik agrárterméknek. A 2000 2014-2020-as időszak közötti közös mezőgazdasági politika is kimondja azt, hogy a szarvasgomba agrártermék, mezőgazdasági termék. Az Európai Parlament és a Bizottság mindig is azt mondták, hogy itt egy mezőgazdasági termékről van szó. Éppen ezért teljes mértékben érthetetlen az, hogy ezt a diszkriminációt miért nem lehet megszüntetni. És ez az értetlenség csak növekszik, Olaszországban létezik egy törvénytervezet, ez a 1766 per 2015-ös törvénytervezet, itt eh, ugyanezekről a koncepciókról van szó. A bizottság a mezőgazdasági termékeket definiálta, és az Európai Parlament is agrártermékként tekinti a szarvasgombát. Tehát ha ez elfogadásra került, akkor illetve elfogadásra került azt, hogy az olasz vállalkozások nem külföldön kell, hogy beszerezzék a termékeket, és ezzel diszkriminálják a saját olasz termékeiket. Tehát létezik európai jogalkotás, és ezt nem vették itt figyelembe. Úgy érzem, hogy a jogalkotó szempontjából ez rövidlátóságra val, európai szinten elfogadásra került ez a szabályozás, akkor miért van az, hogy az Európai Parlament az Európai Parlament a szarvas gombát elfogadja, és az olasz kormány ugyanezt nem teszi meg. Az Európai Unióban eh, vannak eh, termékek, eh, amelyekre közös szabályozás viszont ezt az egyes tagországok máshogy szabályozták. Tehát miért van az, hogy egy adott termék az egyik eh, tagországban 10%-os áfával működik, másik országokban pedig 5%-os áfával és ha az ember elolvassa a hatályos cikkelyeket, akkor ez ebből is kiderül. Tehát fontos, hogy a versenyképesség szempontjából közös szabályozások létezzenek Európában, és fontos, hogy nemzeti szinten is megvalósuljon a koordináció. és fontos, hogy egyenlő feltételek éljenek, a jelenlegi helyzet pedig destabilizálja a piacot. Hát ez a fogyasztók viselkedése szempontjából is probléma. Ezzel lassan lezárom a mondandómat. Tehát mi ragaszkodunk ahhoz, hogy ez a petíció maradjon nyitva, hiszen minden benne van, ami miatt nyitva kell tartani. Megoldatlan a kérdés. és úgy érezzük, hogy Olaszországot eh, kérdőre kell vonni, és nem szabad, hogy önkényes módon léphessen fel. Köszönöm. Ezen a ponton helyes, hogyha megkérdezzük az Európai Bizottság véleményét, Palleja úr véleményét szeretném kérni. Tessék, parancsoljon. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság úgy gondolja, hogy a petíció kezdetben megalapozott volt, az olasz törvényekkel kapcsolatban, és sőt, ugye ennek a, a törvény, az olasz törvényekkel kapcsolatos panaszok is megérkeztek megfelelő fórumokra. Az EU Pilot programot is bevonták ennek a, ennek a probléma halmaznak a megoldásába. Olaszország elismerte, hogy van az olasz törvényekben, törvénykezésben probléma, és idén júliusban módosították is a törvényeket. A bizottság úgy gondolja, hogy ez a módosítás megfelel az EU-s előírásoknak, és ezzel le is zárult az EU Pilot eljárás. A petíciót benyújtó fél úgy gondolja, hogy az a tény, hogy a szápas gomba 10 százalékos áfának van alávetve, ez nem egyeztethető össze az Európai Unió jogával két okból. Először is, mert néhány mezőgazdasági terméknek alacsonyabb, 4 százalékos Olaszországban az áfája, másrészt, mert vannak olyan országok az Európai Unióban, ahol a szárazgomba alacsonyabb mértékben áfázik a bizottság azonban úgy gondolja, hogy eh, ez a két körülmény önmagában nem sérti az Európai Unió eh, jogát. Valójában Olaszországban számos olyan termék, mezőgazdasági termék és élelmiszeripari termék létezik, amelyek ugyancsak a 10%-os eh, áfán, áfára tartoznak. Vannak 5%-os és 4%-os termékek, áfajú termékek is ez tulajdonképpen e, az ÁFA e, direktíva szellemének megfelel, a tagállamok meghatározhatják, hogy az különböző ÁFA kulcsokat hogyan alkalmazzák a különböző termékekre, termékekre feltéve, hogy a direktíva az irányelv e, szabályait betartják. Svédország, Horvátország és Franciaország áfa mértéke eltér az olasz árfáf mértéktől, ez nem csak a száros gombára vonatkozik, hanem a legtöbb termékre. Ez nem jelenti azt, hogy akadályozná ez a versenyt. Az a következmény, pontosan arra van szó, hogy a különböző tagállamok szabadon határozhatják meg a saját adórendszerüket, a saját áfakulcsaikat, feltéve, hogy betartják az Európai Unió erről alapvető elvárásait, szabályait. Az állítólagos versenyjogi sérelem kapcsán azt kell elmondanunk, hogy az áfával kapcsolatos tagállami szabályozás a, ugye e, itt a célországban érvényes áfra van szó, tehát az Olaszországban fogyasztott szaros gombára az olasz áfa vonatkozik, attól függetlenül, hogy olasz -e az az szaros gomba, vagy horvát, vagy francia, vagy spanyol. Ezért a bizottság úgy gondolja, hogy e, az olasz törvények módosítása ilyen szempontból az Európai Uniós kontextusban megoldotta a problémát, amelyre a petíciózó benyújtotta kérelmét. Köszönöm szépen, Palea úr. Tehát ön azt hangsúlyozza, hogy ez egy nemzeti kompetencia, aminek esetében nekünk korlátozott lehetőségeink vannak a befolyásolásra. Most a kollégákat kérdezem, Círi úr parancsoljon. Sì, grazie, grazie Presidente, e grazie anche ai... Igen, köszönöm szépen. Először is a mi szakbizottságunk szerepével kapcsolatban az a tény, hogy egy petíció részben megváltoztatta az olasz jogszabályokat, jól mutatja, hogy nem hiába vagyunk, igenis van értelme a munkánknak. Mégis Roberto Poncio az olasz szarvas gomba ágazat nevében miután benyújtott a petícióját, az olasz jogszabályokat kiigazították. Ez igaz. Az viszont nem igaz, hogy teljes mértékben megfelelnek az európai eh, jogszabályoknak most már az olasz jogszabályok. A Digitax felelős adóügyekért, és igen, ők vizsgálják az adó szempontokat, de a szarvas gombaágazat természete is fontos szempont, és ebből következik sok minden. Hogyha az egyik országban agrárterméknek minősül egy termék, miközben egy másikban nem, miközben tudományos értelemben véve ugyanarról a termékről van szó, akkor ez minden szempontból abszurdnak tűnik. És ennek adózásbeli következményei is vannak, általában a termék hitelesítés, illetve az európai támogatások és alkalmazandó szabályok is ezáltal kerülnek meghatározásra. Amennyiben agrárterméknek, mezőgazdasági terméknek minősül, akkor agrár és vidékfejlesztési alapokat lehet felhasználni, amennyiben nem minősül agrárterméknek, akkor pedig nem. A kérdésem tehát a következő. Figyelembe véve azt a tényt, rész sikernek elkönyvelhetjük az olasz jogszabály módosítást, mégis úgy érzem, hogy a petíciót magát mindenképpen nyitva kell tartanunk, és a DG Agrihoz fordulok, fordulnék szívem szerint, hiszen az adóügyi főigazgatóság véleményét hallottuk, de jó lenne, hogyha a mezőgazdasági ügyekért felelős főigazgatóság az Európai Bizottság részéről megmondaná, hogy a francia vagy horvát szarvasgomba ugyan az-e, mint az olasz szarvasgomba, és amennyiben ugyanarról a termékről van szó, akkor ugyan miért nem minősül ugyanannak, hiszen hogyha ugyanazon kalap alá lehetnénk, akkor ez egy csapásra megoldana számos problémát. Egyébként nem csak Olaszországban, hanem máshol is, ahol a szarvas gomba ágazatban érdekeltek. Az európai jogszabályok értelmében a szabad mozgása, a szarvas gomba is egy termék, és a termékek áruk szabad mozgása, erős is ki kell, hogy terjedjen. Hogyha a kollégák egyetértenek ezzel, akkor szeretném a petíciót nyitva tartani, miközben a DJ Agrihoz fordulunk, hogy meghallgassuk a szakmai véleményüket ezügyben. Annak, hogy sikerült a kérdésben elmozdulást elérni Olaszországban. Kérdem a további véleményeket. Tessék, Martin kollégám. Euh, euh, Nem vagyok szarvasgomba szakértő vagy specialista, de a, én az Európai Unióról általában a, um, a, uh, a szociális adóügyi környezetvédelmi szabályok uh, harmonizációját uh, gondolom és azt gondolom, hogy a szaros gomba áfája is pontosan ide kell, hogy tartozzon. Az Európai Bizottságot hallgatva, és ez nem meglepő, mindig ezt mondják, eh, hogy vannak, amik eh, nemzeti hatáskörbe esnek, például az áfa is ilyen, ugyanakkor mindannyiunk eh, köz, mindannyiunknak az érdeke az, hogy a, hogy a, a konvergencia kritériumokat, az európai gazdaság konvergenciáját fenntartsuk. Milyen Európát képzelünk? Egy dömping Európát? Nem tudom, hogy a szarvasgomba piacon van-e bármiféle ilyen veszély, de alapvetően egy gombáról, egy roppant ritka gombáról van szó, emögött vannak olyan dolgok is, amelyek amikhez tartozhat például a, a dömping probléma is éppen ezért szerintem, hogyha az Agri az fordulunk, ezzel mindenképpen jó ötletnek tűnik. Fordulok az olasz eh, szavas gombászokhoz, hogyha 4%-os áfa eh, kiterjesztésre kerül a gombára, akkor az árelőny egy része a fogyasztókra áthárításra kerül, hiszen Franciaországban például csökkentették 5%-ra a vonatkozó áfa kulcsot, és azt ígérték, hogy majd csökkennek az árak az étteremben, aztán erre persze nem került sor. Megkérdezem, hogy a kollégák közül óhajt-e még valaki? Önél lesz az utolsó szó, mindjárt. Óhajt még valaki a kollégák közül véleményt mondani? Nem? Ponzi úr, parancsoljon. Parancsoljon a szó az öné. Rispondo volentieri alla domanda che mi è stata fatta. Szívesen válaszolok a hozzám intézett kérdésekre. Azt hiszem, hogy kicsit sem férhet hozzá, hogy a végfelhasználó, a végfogyasztó érdekét szolgálná mindez, hogyha én jóval nagyobb áfa kulcsal árulom a szarvasgombát, mint mondjuk a francia kollégám, akkor nyilván nálunk drágább lesz, mint Franciaországban. Azt hiszem, hogy a fogyasztó érdekét szolgálná, ez, ez kétség nem férhet az, hogyha ugyanazt az áfa kulcsot alkalmaznák mindenhol. Ez a fogyasztók érdekeinek a védelmét is szolgálná, szerintem ezt mindenki világosan látja, hogyha valóban így történik ez, akkor az adott lesz a, a, a, az ár, és így valóban lehet tulajdonképpen árügyben összehasonlítást tenni. Tehát, amit korábban próbáltunk mondani, hogyha megengedi elnök úr, hogy folytassam, az az, hogy igazából a kérdés nem az, hogy Olaszországban A vagy B áfakulcsot alkalmazunk, hanem hogy ugyanaz az áfa kulcs legyen alkalmazható, egész egyszerűen nem ismerik el agrárterméknek, ezért nem alkalmazható rá az az áfa kulcs, ami az agrártermékekre vonatkozna. Ez az alapvető probléma. Már pedig Európa egyik alapvető elve az, hogy nem önkényes szabályokat, vagy önkényes logika szerint állítunk fel szabályokat, hanem az, hogy egyen lő elvek alapján szabályozzunk. Mindenhol agrár terméknek minősül, kivéve Olaszországot, ahol luxus terméknek minősül, mint mondjuk a bunda. Persze van különbség a fehér szarvasgomba és a fekete szarvasgomba között, de hát Horvátországban is van fehér szarvasgomba. Miért, lehet, miért lenne más az Isztián és, és Olaszországban más elbánásmód miért esne ugyanaz a termék? Mi, mi, mit minősítünk szarvasgombának? Ez alapvetően egy gombafajta, Miért, miért lenne ez más az egyik ország, mint a másik országban? Hogy lehet, hogy 22 százalék, vagy mit tudom én, mennyi az áfa kulcs mondjuk Olaszországban, máshol meg, meg csak 4 százalék? di- differenziali. Non è che risolve il problema diminuendo il danno. Sì, è... Ugyanarról a termékről van szó, amely ugyanolyan eh, eh, elbánás alá kell, hogy essen. Itt nem a kárenyhítésről beszélünk, Az 29-es cikkről beszéltünk, eh, erről az európai törvényről eh, Olaszországban, ami igazából egy ilyen saláta törvény, ami számos eh, más helyzetet is felölel, nyilván nem mindenki fej, fújja ezt kívülről, fejből, de hát véletlenül esik csak ez alá a szarvas gomba. Alapvetően az világos, hogy itt dis diszkriminációval van a dolgunk, egy jogalkotási kompromisszum kötetet, amely enyhítette a kárt, de magát a diszkriminációt nem szüntette meg. Tehát megpróbálom összefoglalni a vitát. Az egyik oldala problémának a, az áfa harmonizáció, tehát az adó kulcs harmonizációja. Arról meghallgattuk a, a bizottság véleményét, és szeretném a kollégáknak is mondani, hogy szolidáris vagyok minden véleménnyel, ugye, de ez egy nagyon nagy téma. Az áfa harmonizációján széthullat az Európai Unió, vigyázzunk, ez egy, ez egy, ez egy óriási probléma. Viszont Ponzió úr, ön elmondta a lényeget az előbb, ami kicsit engem meglepett, mert én a témát ismerem, mint fogyasztó, de nem ismertem a szakmai hátteret, hogy Olaszországban nem akarják elismerni ezt mezőgazdasági terméknek. Ez meglepett. Tehát úgy gondolom, hogy ezen a vonalon tudunk tovább menni, amennyiben jól értettem az ön szavait is. Tehát megkérdezzük az AGRIT, tehát az Európai Bizottság illetékes szakosztályát, véleményt kérünk tőlük ezzel kapcsolatban, és megkérdezzük itt a parlamentben is a kollégákat. És utána addig nyitva hagyjuk a petíciót, meglátjuk a válaszokat, és utána tudunk egy újabb döntést hozni. Rendben van így, kollégák? Köszönöm szépen. A következő petíció a 755-ös 2013-ból Angelo Alu olasz állampolgár nyújtotta be. Úgy tudom, Alu úr nincs jelen, jelezte, hogy nem tud eljönni, ezért mindjárt az Európai Bizottság képviselőjéhez, Véza Terravához fordulok, a véleményért. Köszönöm szépen, parancsol, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság egyetért a petíció benyújtójával, miszerint az internethez való hozzáférés egyre fontosabbá vált, annak érdekében, hogy valaki a digitális demokratikus társadalomban részt tudjon venni, a munka világában, is nagyon fontos ez, illetve a szólásszabadság érvényesítés érdekében is 2013-ban nyújtották be a petíciót, azóta nagyon sok minden történt ezen a területen, a piacon. Hogyha megnézzük az európai termékpiacot, akkor kiderül, hogy mindenkinek hozzáférése van egy alap sávhoz, még akkor is, hogyha vannak olyanok, akik a szélesávú hozzáférés nem vették igénybe, a gyors sebességű kapcsolathoz való hozzáférés aránya is növekedett az elmúlt, elmúlt időszakban. Ez egy fontos téma, amelyel a bizottság sokat foglalkozott, és az elmúlt években rengeteg időt szentelt ennek. 2013-ban a bizottság benyújtott egy javaslatot a Connected Continent címmel, amely rendelet tervezett, és ezt a parlament és a tanács megállapodtak abban, hogy a nyitott internethez való hozzáférés nagyon fontos. Tehát a nyitott hozzáférést az internethez sikerült megvalósítani akadályok nélkül az internetes tartalmak olvasásánál. Természetesen feltéve, ha van, akinek van hozzáférése az internethez. Néhány héttel ezelőtt, szeptemberben a bizottság elfogadta a kapcsolatcsomagot, és számos eszközből áll, beleértve egy áttekintést is, amely az EU szabályozási keret áttekintése az elektronikus kommunikációhoz. Ez a e, keret a konnektivitás konnektivitást középpontba teszi. Ez az egyik eh, előfeltétele a versenyképesség támogatásának, azok érdekei képviseletének és a belső piac erősítésének. A rendelet eh, tervezett célja az, hogy javítsa a beruházások arányát, növelje a beruházások arányát, mint eh, a fix, mint pedig a wireless kapcsolatokhoz, tehát nagyon fontos ezzel az internethez való hozzáférés további javítása. A bizottság ezen kívül azt javasolja ebben a tervezetben, hogy a jelenlegi univerzális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozásokat frissíteni, tehát ahelyett, hogy szabályozzuk a telefonhoz kötött szolgáltatásokat továbbra is Fontos eh, az új eh, általános érdekű eh, szolgáltatások erősítése, és ez a széles sávú internethez való hozzáférést is javítja. Tehát nagyon fontos, hogy minden a polgárnak ezen egy olyan szerződés amely az alapvető széles sávhoz való hozzáférést megvalósítsa. Ez azt jelenti, hogy az internetes hozzáféréssel teljes mértékben részt tudjon menni a polgár a digitális társadalomban. Bár a, a piac pozitívan fejlődött az elmúlt években, a bizottság úgy érzi, hogy nagyon fontos a szabályozási keretet javítani, annak érdekében, hogy az internethez eh, való hozzáférés egy megfizethető hozzáférést jelentsen az összes polgár számára, és a konnektivitás csomag, amelyet a bizottság szeptemberben mutatott eh, be, egy lépés ebben az irányban irányban. Maybe it's a time for me to... Lehet, hogy most kellene akkor nyelvet váltanom szlovákra. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság nyilatkozatát. Szeretném a szót megadni kollégáimnak. Szeretnének el vitába megszólalni. Nem véletlen, hogy nyelvet váltottam, hiszen a szlovák elnökség világosá tette, hogy ez lesz az egyik legfontosabb témájuk, prioritásuk az Európai Unió jövőjek szempontjából, tehát úgy gondolom, hogy ez a gondolat nagyon fontos. Említése került ez az Európai Bizottság eh, alapvető dokumentumaiban is. A kérdés azonban az, hogy a jelenlegi helyzetben értelmese nyitva tartani ezt a konkrét petíciót. Mert lehet, hogy ezt a petíciót le lehetne zárni. Ez ugye egy stratégiai kérdés. A bizottság pozitív kilátásokra számolt be, tehát valószínűleg nem lesz szükség magával a petícióval foglalkozni, ugyanakkor az Európai Bizottság végezni fogja más vonalakon a munkáját. Ciri hát, úr. Ďakujem pekne, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Nos, az internethez való hozzáférés joga egyértelműen nagyon fontos témakör végső soron. Ezért eh, dolgozom együtt Pogyéze a kollégámmal, ennek a petíciónak a, a, a mentén. Ez egy új terület egyértelműen, olyan jogokról van szó, amelyek korábban nem léteztek, nem is olyan nagyon régen még nem léteztek egyáltalán. És természetesen nem sorolhatóak az egyéb alapvető jogok mellé, azonban ma már Európa sok térségében, gondoljunk a hegyi, hegyvidékekre, ott a vállalkozások nem tudnak működni, mert nincs hozzáférésük a szélesávú internethez. Ez egy digitális szakadékot hoz létre, amely a diszkrimináció egy bizonyos formája egyes régiókkal szemben. Úgy gondolom, hogy bős lenne az alkotmányügyi szakbizottságot is véleményre kérni, Eh, hogy ők hogyan látják át ezt az ügyet. Eh, ezekkel az új eh, jogokkal számolva itt Európában ezeket talán körbe tudjuk-e jobban támogatni, hiszen nemrég még nem is léteztek. Elnök, van-e más megjegyzés a képviselők részéről? Správně rozumím vášmu návrhu, vy navrhujete, aby sme to nechali otvorené, obrátili... Ha jól értem, azt javasolja, hogy hagyjuk nyitva ezt a, ezt a petíciót, de keressük meg az afkot, és amikor válaszkapunk tőlük, akkor lezárhatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, hogy mindenki egyetért ezzel a javaslattal, akkor eh, ezzel a stratégiával, akkor eh, kimondanám még egyszer, hogy nagyon fontos ügy ez, de jó előrelépéseket láttunk, úgyhogy Ismételten azt javaslom, illetve csak elmondom, hogy akkor megkeresik az AFKO szakbizottságot, kérem erre a, a titkárságot, és e, e mivel a téma fontos a jövő szempontjából, az magát a petíciót a későbbiekben fogjuk majd lezárni, az AFKO véleménye esetében. Most pedig a jogharmonizálás e, e témakörére térünk át. Kostatlinka Kunyeva asszony velünk van, jelentéstevőként, tehát Kunyeva asszonynak adom meg a szót, és kérem, vázolja fel a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Tudjuk azt, hogy az Európai Unióban a fogyatékkal élők, élők száma 80 millió. Európa öregszik, 2020-ig várható az, hogy a fogyatékkal élők száma növekedni fog, 120 millió fogyatékkal élő ember lesz. Éppen ezért úgy érjük, hogy az akadálymentesítés problémája nem csak a fogyatékkal élőket érinti, hanem az idősebb embereket is, hiszen az ő számuk is növekszik. És amikor ezt a kifejezést használjuk, akkor felmerül a kérdés, hogy kik a használói ennek az irányelvnek. A módosítóinkat szeretném bemutatni. A kedvezményezettjei körbe több szemét kell bevenni, nem csak azokat a személyeket, akiknek fogyatékait megállapították, hanem idős embereket is, olyan embereket, akiknek nehézségeik vannak, például a mozgásban nehezen mozognak. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a szövegben ne a fogyatékkal, illetve a mozgáskorlátozott mozgás korlátozottsággal élőket, vagy funkcionális korlátozottsággal élők kifejezést használjuk, hiszen a személyek saját maguk viselik a felelősséget, illetve tudják azt, hogy milyen nehézségeik vannak. Néha nagyon nehezen mozognak ezek a személyek, a mozgáskorlátozottak, és ami az akálymentesítést illeti, nem könnyű a helyzetük. Vannak uh, mérték, ezeket azonban nem használják, nem használják a szabályokat mindig megfelelően, illetve különbözően kezelik a tagországok az akadálymentesítés kérdését. Éppen ezért ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a jogalkotást ellenőrizzük, azt a jogalkotást, amely már létezik az akadálymentesítéssel kapcsolatban. Viszont a joghézakokat is meg kell vizsgálni, olyan esetekben, ahol nem támogatják a fogyatékkal élőket, illetve időseket, valamint egyéb mozgáskorlátozottakat. Itt nagyon fontos, hogy a joghézagokat betömjük, és eh, segítsük ezeket a személyeket. Néhány európai fővárosban, és ezt most éljük meg, az utcánkon könnyen mozognak az emberek, akkor hát fogyatékkal élők is, viszont különböznek a lehetőségek. Például az idősek fizetése alacsony, éppen ezért nagyon gyakran házon belül kell, hogy maradjanak, és a fogyatékkal élő gyermekeket sem fogadják be az összes iskolába. Éppen ezért úgy eh, érezzük, hogy egy új irányát eh, tervezett kialakítása nagyon fontos volna, egy olyan irányát kialakítása, amely az új eh, szempontokat is érvényesíti, például az egyszerű akadálymentesítést a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Ez egy rendkívül fontos lépés Jelenleg úgy érezzük, hogy mindez egy fontos első lépés lehetne, nem csak a kritériumok szempontjából, amelyek a piacon érvényesülnek, hanem amiatt is, amelyet a társadalom határoz meg. Így az összes személy, akiknek nehézségeik vannak, a olyan javítani lehetne, illetve az olyan családok helyzetén is segíteni lehetne, akiknek vannak a fogyatékkal élő család tagjaik. és ezzel a fogyatékkal élők számára is több lehetőség nyílhatna meg a munkaerőpiacon. A tanács és a bizottság javaslata úgy került kialakításra, hogy fontos, hogy az akadálymentesítés szempontjából új kritériumok kerüljenek rögzítésre. Fontos, hogy az összes polgárnak lehetősége legyen hozzáférni a termékekhez és szolgáltatásokhoz, tehát az összes olyan termékhez és szolgáltatáshoz, ami megkönnyíti életünket, illetve amelyek eh, megóvhatnak eh, bennünket attól, hogy folyamatos nehézségekbe ütközzünk. Például egy megfelelően kialakított mobiltelefon, amelyet egy olyan személy is használhat, akinek nehézségei vannak a látással. Görögországban, Olaszországban, ahol eh, gyakran van földrengés, megmenteti ezeknek a személyeknek az életét és természetesen itt arról is szó van, hogy nem csak, hogy új termékekre és szolgáltatásokra tudjunk támaszkodni a digitális világban, hanem a pénzautomaták használatáról, az okostelefonok használatáról, különböző telefonok, televíziók használata, digitális televízió használata, audiozátos szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a különböző eszközök, segédeszközök az utasok számára, az elkönyvek, illetve az elektronikus kereskedelem igénybevétele. Könnyen el tudjuk képzelni azt, hogy ezek az intézkedések korlátozottak voltak ebben a javaslatban. Két alapvető változtatásra teszünk javaslatot. Egyrészt nagyon fontos a hatályt kibővíteni, mi szerint új szükséges digitális eh, termékek is bekerülhessenek ide weboldalak, különböző szolgáltatások weboldalán, eh, nyújtott szolgáltatások, különböző alkalmazások, eh, appsek, illetve um, fizetési szolgáltatások, uh, megfelelő eszközök, kórházakban használt megfelelő eszközök, amelyek uh, a megfelelő digitális háttérre rendelkezek. Ezen kívül a hozzáférhetőség fogalmát ki kell, hogy bővítsük a környezetre is. Tehát nem elegendő a termékeket biztosítani, de valakinek el kell jutni oda, ahol a terméket beszerezheti például, hogyha nincsen megfelelő lift, vagy felvonó, vagy nincs megfelelő bevásárlókocsi a személyek számára, illetve nincs kerekes széke az adott személynek, hogy eljusson az orvoshoz, akkor ez az ő igényeinek, szükségleteinek nem felel meg. Fontos, hogy a termék maga legyen hozzáférhető. Mi a helyzet egy olyan pénzautomatával, amely ugyan hozzáférhető, viszont a fogyatékkal élő nem tud belépni abba a helyiségbe, ahol a pénzautomata van. Tehát itt nagyon fontos a teljes képet figyelni, és még van egy további hozzászólásom. Itt a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést emelném ki, mivel ezeknek a költsége igen magasok. Természetesen létenek bizonyos, léteznek bizonyos szabadalmak, koncernek részéről, akik érintettek éppen, ezért nagyon óvatosan kell, hogy eljárjunk, és oda kell figyeljünk arra, hogy elkerüljünk egy túlságosan nagy szakadékot. Tehát az akadálymentesítés, a szakadályok elhárítása fontos, hogy ne növelje a szolgáltatások, termékek árát, hogy emiatt legyen ezeknek korlátozott az elérhetősége. Hogyha szeretnénk akadálymentesítést látni, akkor nagyon fontos a javaslatban felsorolt szükségleteket figyelembe venni. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket figyelemmel kövessük a jogalkotás figyelembevétele, illetve megvalósulása is fontos, hogy megjelenjenek. Meg kell nézni ezt, hogy hol van még hiányosság a megvalósításban, illetve nagyon fontos a különböző érdekképviseletek szempontjait is érvényesíteni. Itt a nemzeti eh, felügyelő hatóságokat is fel kell szólítanunk, annak érdekében, hogy a jó eljárásmódok eh, tovább terjedhessenek. A harmadik megjegyzésem, a következő szempontnak szánunk nagy jelentőséget, ki eh, hogyan és mi alapján ítéli meg azt, hogy egy termék vagy egy szolgáltatáshoz való hozzáférés, eh, a termelőt az előállított terhelik-e, illetve hogy a felhasználók lehetőségeit bővíti-e. A következő megjegyzés. Az érthető leírások nagyon fontosok. Természetesen szükség van a különböző személyek tájékoztatására, ami pedig az irányelv alkalmazási körét illeti. A hat év Az irányelv hatályba lépése után a megvalósításhoz igen hosszú időkeret, különösen ami a digitális termékeket illeti, ezek nagyon gyorsan változnak, innoválódnak, és itt az életciklus igen rövid. Éppen ezért meg kell rövidíteni a megvalósítási időszakot. Szeretném kérni azt, hogy itt közösen próbáljunk meg véleményt kialakítani, amely a szükséges módosításokat megszólítja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez nagyon fontos téma, a civilizáció szintjéről is szól az Európai Unióban. Meg szeretném kérdezni a kollégákat, hogy szeretnének-e reagálni. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló munkáért. A benyújtott módosítók a kapcsolatban és a benyújtott vélemény tervezetért is. Az szocialisták teljes mértékben támogatjuk az Európai Hozzáférhetőségi Aktust. A fogyatékkal élők esetében meg kell szüntetni azokat az akadályokat, amelyek miatt eh, nem tudnak részt venni a közösség életében korlátozások nélkül. Eh, képviselőként az a feladatunk most, hogy eh, gondoskodjunk arról, hogy a törvény betűje és a valóság egybevágjon és ez bizony a petíciós szakbizottság feladatát pontosan meg is határozza, mindig a polgárok aggájait tűzünk napirendre, ezekkel foglalkozunk. A 4.3-as cikkre hivatkoznék a fogyatékkal élők jogairól szóló EU-s e, joganyagra. E, fontos, hogy ezeknek az embereknek a hangját e, képviseljük. A fogyatékkal élők és a szervezeteik vehessenek részt ennek a joganyagnak a módosításában, mint folyamatban, és az ő aggájaikat vegyük prioritásos kérdésnek a parlamenten belüli munkában is. Októberben tavaly volt egy Peti meghallgatás az Európai eh, Fogyatékkal Élők eh, Fórumja alkalmával. Ugye Európában kb. 80 millióan élnek fogyatékkal. Ez a munka nagyon értékes volt számunkra annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők, eh, élő EU-s polgárok jogait, agályait biztosítani, illetve kezelni tudjuk ehm, a módosítók is ebbe az irányba mutatnak, de alapvetően fontosnak tartom, hogy a véleményükben tükrözzük ezeknek a, ennek a népességnek a véleményét, gondjait, problémáit. A véleményem részben a jelentéstevőjével egyezik, részben vannak különbségek. Például a funkcionális korlátozásokkal élő személyek definíciója úgy gondolom, hogy Eh, valóban érdemes az öregedő társadalomnak a változását követni a szélesebb definícióval. Azt is biztosítanunk kell, hogy eh, a elfogadott új joganyagok eh, megfeleljenek, összeilleszkedjenek a korábbi joganyagokkal. Például a korlátozott mozgásképességnek, a fogyatékoknak van definíciója már, és hogyha különböző, attól eltérő definíciót használunk, ez problémát okozhat a későbbekben. Úgy gondolom, hogy a tárgyi hatályt nagyon pontosan át kell gondolnunk. Vannak olyan területek, ahol kulcsfontosságú területek, ahol vannak még hézagok, sőt, hézagok jönnek létre, és nem szabad elfelejteni, hogy amikor ilyen jogkézekokat hozunk létre, akkor bizony az petíciókat fog eh, szülni a jövőben. Az egyik megoldás az az, hogy a jogalkotási eh, hézegokat kerüljük el már most a jogalkotás során, az egyik világos példája ennek az, ugye, amikor a szolgáltatásokra és termékekre e, e, tekintünk, amelyekre vonalkozik ez a joganyag, bizonyos esetekben, és az a, e, a e, bankautomatákra hivatkoznék, az ATM berendezésekre, ezekre ugye a jogalkotás szabályai vonalkoznak, ugyanakkor az épített környezet, amelyben az ATM berendezés elhelyezkedik, az e, gyakorlatilag önkéntes tagállami szintű intézkedések hatája alá esik csak. Itt már is létrehoztunk egy hézagot, egy joghézagot. Elképzelhető, hogy elvben maga az ATM hozzáférhető bármilyen fogyatékadő számára, kivéve, hogy nem lehet oda bemenni mondjuk kerekesszékkel, mert az épület maga nem akadálymentesítette, Amikor az aránytalan teher koncepciójáról, fogalmáról beszélünk, akkor tudjuk, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, és rendszeresen figyelmeztetnek bennünket az adminisztratív költségek problémájáról, jogalkotási teherről, az iparágak ezzel kapcsolatos terheiről, de úgy gondolom, hogy itt óriási nagy veszély áll fenn, hogyha úgy határozom meg az aránytalan teher fogalmát, eh, hogy nem figyelünk oda erre a vonatkozásra, akkor egy olyan joghézagot hozunk létre, amelyet vissza lehet élni, és amely gyakorlatilag csökkenteni fogja azoknak az embereknek a jogait, vagy a jogerőnyisítés esélyeit, akikre éppen eh, született volna ez a szabályozás. Ami pedig az tagállami átültetésre vonatkozik már, öt éve várjuk azt, hogy ez az anyag elfogadásra kerüljön. Örülünk, hogy végre jutott a parlamentig. E, azonban a képviselők egy része e, arról beszél, hogy a 2014-es egyeztetést frissíteni kellene, mert ez már elavultnak látszik. Nos, úgy gondolom, hogy ezzel ellen intően fel kell emelnem a hangomat, mert ez magát a folyamatot lassítaná tovább, és ezek a jogok, ennyivel is később valósulnának meg. Ahogy a jelentéstevő is mondta, hogy ha nagyon hosszú az átültetési időszak, akkor sok olyan termék, amely a szolgáltatások és a e, termékek között szerepel, e, idővel kicsúszik a jogalkotás hatája alól. E, mert változik a valós környezet. És ez visszatér a szedező petícióra is, ugye az internettel kapcsolatban és a digitális társadalommal kapcsolatban, hogy a jogok hogyan követik a társadalomban a technológiai változásokat. Fontos, hogy az átütetésre rendelkezésre álló időszak is megfeleljen annak, amit a jogalkotásunkban szabályozni szeretnénk. Fontos, hogy a PETI szakbizottság határozott állást foglaljon, és valóban azoknak a hangoknak adjon prioritást, eh, amelyeket az Európai Uniós szinten túlságosan és régóta nem szokunk, szoktunk meghallani. Elnök, köszönöm szépen. Danoka képviselő. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni eh, Kuneva asszonynak. Nagyon jó munkát végzett. Nagyon sok javaslat született a módosítók formájában. Először is a definíciók módosítására vonatkozó javaslat, amely a kettes és további módosítókban szerepel. Nos, Nagyon jó javaslat az, hogy ezt a második részt azt, hogy fogyatékkal vagy funkcionális korlátozással élő személyek. Ez egy nagyon technikai jellegű, vagy ha azt mondjuk, hogy, hogy az életkorral összefüggő, vagy egyéb más akadályoztatással élő személyek, ez talán pontosabb és helyesebb kifejezés lehet, és jobban meghatározó, hogy pontosan ennek a rendetnek a hatája alá mely személyek tartoznak. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy jelentéstevőnek mi az Imkon részéről a, az álláspontja. Jó lenne őket is meghallgatni. A Felelős Szakbizottság részéről. Emellett támogatjuk azt a megjegyzést is, hogy a tárgyi hatályt ki kell bővíteni, hogy a rendeletnek olyan ügyekkel is foglalkoznia kell, amelyek adott esetben korábbi joganyagokban is már szerepeltek, ugye bizonyos jogokról beszélek, ugyanakkor nem teljesültek, például a hatos cikkben a 2014 per 33-as rendeletre, vagy pedig a 661-es, 661 per 99-es, 2009-es rendeletre hivatkoznék. Ugye of this of this service They can úgy gondolom, hogy ezeknek egy része már szerepel korábbi joganyagokban, és hozzáférhetőnek kellene lenniük, azonban a hozzáférhetőség a tényszerű valóságban csak papíron létezik, és a ennek a szakbizottságnak pontosan az a feladata, hogy az ezzel kapcsolatosan beérkező petíciók alapján mutassunk rá arra, hogy a korábbi jogalkotás, a korábbi szabályozás még nem működik olyan jó, mint ahogy szeretnénk, hogy működjön. Vannak kérdéseim és a jelentéstevőhöz azzal kapcsolatban, hogy például 43-as módosítóban szeretne bevezetni bizonyos konkrét eh, százalék értékeket, nevezetesen, hogy a televíziós programok x százaléka legyen ellátva jeltolmácsolással, feliratozással és így tovább. Érdekes lenne látni, hogy más felelős szakbizottságok hogyan foglalnak állást ezzel kapcsolatban. Érdekelne, hogy mi a jelentéstevő. Például, például ugye a Foglalkoztatási Szakbizottság véleménye erről, onnél árnyék jelentéstevő vagyok. És ugye két héttel ezelőtt ez már téma volt a foglalkoztatási szakbizottság előtt. Ugyanez vonatkozik a 65-ös módosítára, módosítóra. Egyetértek én is a szocialistákkal a tekintetben, hogy ne bővítsék a tárgyi hatálykörét. Örömmel tekintek az eszmecsere elé a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők közötti munkát illetően is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mivel nagyon sok kérdés hangzott el, Kunyava asszonynak adok szót, de előtte a bizottságot megkérdem, hogy ragadja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Pani, pani Grange, prosim. Okay, that's a... Parancsoljon. It was my, <laughs> Excuse me. Elnézést úrnak szólítottam. Néha kicsit összekeverem a dolgokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy picit késtünk, mivel félreértés volt a pontos időponttal kapcsolatban, hogy mikorra kell megérkeznünk, és elnézést kérünk a néhány perces késésért. Köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek a szövegjavaslatáért. Ez egy nagyon részletes, jól megírt szöveg, és nagy örömmel olvastuk azt a támogatást, amelyre a bizottsági javaslatot illette, hiszen erre feltétlenül szükség van a fogyatékkal élők esetében, és az európai iparszereplői számára is. Ezen kívül értjük azt, hogy nagyon fontos a hatály kibővítése az irányelv kapcsán, hiszen erről még fontos viták lesznek az Európai Parlamentben, és ez egy nagyon fontos javaslat. Szövegolvasata kapcsán vannak pozitív kérdéseink, illetve aggályokat olvastunk ki bizonyos javaslatokkal kapcsolatban, például ami a javaslatot illeti, a funkcionális elemeket illetően a részletes magyarázatokat illetően. Azt gondolom, hogy az irányel megvalósítás szempontjából ezekre szükség van. de azt gondolom, hogy számos hasznos dolog van, amelyet ebből a javaslatból tovább vihetünk a szövegjavítása érdekében, azért, hogy ez alkalmazhatóbb, jobban olvashatóbb legyen. Mert, hogy mi egy kicsit tehát nehézségeink vannak azzal, hogy egy lapra vegyük a fogyatékkal élőket és a mozgáskorlátozottsággal élőket az irányában A fogyatékkal eh, élőket említettük meg, és úgy éreztük, hogy um, számukra megfogazatott uh, fontos pontok hasznosak lehetnek a mozgáskorlátozottsággal élők számára. Néha ez esetleges, hogy kit minősítenek mozgáskorlátozottsággal élőnek, és a kettő egy kalap alá vétele egy kicsit nehéz a hatály szempontjából is, hiszen a hatály egy uh, szélesebb körű népességre vonatkozik, és uh, ezáltal a definíció is nehezebb. nehezebb. az ENSZ konvenciója is a fogyatékkal élőkre vonatkozik, tehát a bizottságban egy olyan megközelítést alkalmaztunk, amely eh, inkább egyensúlyban volt. És azt mondtuk, hogy mindaz, ami hasznos a fogyatékkal élők számára, segítheti a mozgáskorlátozottsággal eh, élhetők helyzet, élők helyzetét, hiszen eh, ezt így gondoltuk jelentéstevőhöz van néhány kérdésünk, például mi az irányelv megvalósítását, illetve hatályba lépés időpontját, milyen típusú szolgáltatásokat termékekre vonatkozik ez. A javaslat um, egy nagyon hosszú időkeretet uh, szögez le a megvalósításhoz, de egyszerűségre, értelmezhetőségre törekedtünk mind a fogyasztók, mind az érintett vállalkozások és a tagországi adminisztrációk számára. És ez egy termékenként más megközelítést a szükségesé, illetve és úgy érezzük, hogy ez zűrzavat és teremtett van némi aggályunk azzal kapcsolatban, hogy mi, mi a, a, a, az mikrovállalkozások szempontjából notifikációs kivételt szabtunk be, és úgy érezzük, hogy ez a pont kikerült a javaslatból. Ennek azonban súlyos hatása van, administratív hatása a mikrovállalkozások számára, a mikrogazdasági szervezetek számára, olyan szervezetek számára, amelyek néha mikrovállalkozások egy-két szemét foglalkoztatnak, és ez lehet, hogy túlságosan súlyos administratív terhet ró rájuk és nagy érdeklődéssel olvastuk a definíció, kiegészítő definícióra vonatkozó eh, meghatározásokat, ez segített a szöveg értelmezésében, illetve azt, hogy eh, a feedback, a visszajelzés is nagyon fontos, hiszen a fogyatékkal élőket képviselő szervezetek számára ez meghatározó, hogy visszajelzést kapjanak, és ők jelentős szakmai tapasztalattal bírnak, például a felügyelő folytatott vitákon, a bizottsága folytatott párbeszédben. Ez egy olyan párbeszéd, amelyet már elindítottunk, és továbbra is folytatni szeretnénk. Itt egy nagyon konstruktív gondolatról van szó azért, hogy megvalósíthassuk gyakorlati, realista módon az irányelven nem nyújtom tovább a szót, néhány általános pontot szerettem volna eh, megfogalmazni egy nagyon részletes, értékes szöveggel kapcsolatban. És nagyon örültünk annak, hogy egy ilyen pozitív megközelítést eh, érvényesítette. Mi javaslatunk a kapcsolatban a szöveg? Köszönjük szépen! Köszönöm mindannyiuknak, kedves kollégák! Most pedig Szeretném mindannyiunknak elmondani, hogy természetesen nem zártuk le az eszmecserét erről, a módosító indítványok benyújtásának a határideje október 29-e, délután 3 óra, és szavazni pedig a januári ülésünkön fogunk itt a petíció szakbizottságban. Köszönetet szeretnék mondani Kunyava asszonynak, aki szeretné, gondolom, lezárni ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak az eddig elmondottakat. Nagyon érdekes gondolatok hangzottak el. A definíciónak nem szabad eh, a, a személyek egyetlen olyan kategóriáját sem, amelyet a bevezetőben elmondtam. Alapvetően a célunk az kell, hogy legyen, hogy egy jó fogalom meghatározást találjunk. Magam is több ö, problémát meg kellett, hogy ismerjek az életem során a hátrányos helyzet, illetve a fogyatékkal élők életével. Én magam is nagyon is tisztában vagyok, azt hiszem, hogy éppen ezért elmondhatom, hogy tudom, tudatában vagyok annak, hogy mennyire fontos egy jó definíció meghatározása. Ugyanakkor, akik azt mondták, hogy nem szabad, hogy aránytalanul nagy terhet rójunk bárkire, ezzel is abszolút egyetértek. Biztos vagyok benne, hogy itt a szakbizottságunkban a kiváló kollégák együttműködésével képesek leszünk majd felnőni ezekhez a feladathoz. Zenoka asszonynal beszéltem, a foglalkoztatási szakbizottság úgy tűnik, hogy eh, még nem választotta ki, vagy nem döntött el, hogy kinek ítéli ezt a eh, jelentést. Itt még vannak tehát fel, kérdőjelek. Egyetlen egy meghallgatásra került sor. A technikai kérdésekben természetesen részletesebben is válaszolnék majd később, hiszen ezen ezek nagyon nehéz szakmai, technikai kérdések. Az világos, hogy a szakértőkkel és az érintettekkel együttműködve kell a fogalom meghatározásra is valami megoldást találni de azt hiszem, hogy nincs akadálya annak, hogy a végén ez a most sikeres lesz. A dátumokkal kapcsolatban a kis és középvállalkozásokkal kapcsolatos problémákat is alaposan megvizsgáljuk majd. Ami az értesítést érinti, ezzel kapcsolatban is később válaszolnék. Mi magunk is módosító indítványokat nyújtottunk be és remélem, hogy a végén egy kiváló jelentést tudunk majd együtt elfogadni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm még egyszer, képviselőasszony. Még egyszer elmondaném, elmondanám tehát, hogy 27-e, október 27-e a módosítók benyújtásának a határideje, délután 3 óra még hozzá. A következő jelentéssel folytatjuk, ami pedig Petíciós Bizottság 2015 évi munkáját eh, tárgyalja. Az előadónk eh, Valina asszony. Köszönöm szépen. Eh, szeretném ezt a ter jelentős tervezetet megbeszélni most hogy benyújtani. Gyakorlatilag 47 petícióról van szó, amelyek közül számosat lezártunk, 500 1515 már lezártunk, és jó néhány volt, amely nem volt befogadható a jelentés. Ezek az adatok ugye az anyagban szerepelnek és megkereshetőek. De fontos, hogy ennek alapján lássuk, hogy a, EPI, e e, hogy a, hogy a petíciós szakbizottság hogyan működik, és a, nyilván fontos, hogy a polgárok legyenek a homlokterünkben, nem csak a mi szakbizottságunk esetében, hanem az összes európai intézmény esetében is. Nem leszek túlságosan részletes, hiszen ahogy mondtam, a jelentés mindenkinek rendelkezésére áll a számadatokkal együtt, és ezért szeretném hangsúlyozni az, hogy fontos kihívásokkal kell szembenéznünk, mind a menekült ügy ugye kapcsolatos emberi jogi kérdések, mind a nemi egyenlőtlenség, a homofóbia, a falépítés és egyéb kérdések problémái. A legszegényebbek folyamatosan egyre többet elveszítenek a jogaikból, Európa szerte. a bizonyos képest eh, sokkal inkább ilyen témákról eh, szólnak a petíciók, de természetesen a környezetvédelmi és egyéb ügyek is továbbra is terítéken vannak. Fontos, hogy a jelentésen belül kifejezzük, hogy gyakran maga az Európai Bizottság sem tesz elég erőfeszítésnek érdekében, hogy rigorózus módon pontosan és mélységben válaszoljon a petíciózó által felvetett kérdésre. Eh, a polgárok eh, eh, életmódjának a megsegítéséről van szó a legtöbb esetben. Fontos ezért, hogy megfelelő forrásokat, technikai és emberi erőforrásokat biztosítson az Európai Unió ennek a szakbizottságnak a munkája végzéséhez. Az a különböző kezdeményezések benyújtói, illetve az Európai Parlament E, javaslataival e, összhangban. Ugyanígy úgy gondolom, hogy az Európai Parlament e, Peti Szakbizottságának bizonyos autonómia, autonóm szerepet kell élveznie, mozgástérre van szüksége, úgy, ahogy eddig is a munkánkat. Ugye említhetném például a lakáshitel jelzálog kérdéskört, amely jelentős téma volt a korábbi időszakban. De azt sem szabad elfelejt, elfelejtenünk, hogy az európai ombudsmanok és egyéb emberi képviselőkkel való kapcsolat kiépítésében is fontos szerepe van a Petíciók Bizottságnak, de említhetném a kapcsolatot a soros elnökséggel, vagy a frontex is. E, nyilván a bizottság munkájával kapcsolatban bizonyos kritikát fogalmazunk meg. Nem csak azért vagyunk itt, hogy a petíciókat lekezeljük, hanem azért is, hogy lehetőleg hatékonyabban segítsük az Európai Unió polgárait. Köszönöm szépen! Ďakujem pekne aj ja. Chcem sa opýtať ctených kolegov, kolegyne, či sa chce niekto ešte vyjadriť tomu. Köszönöm, kollégák. Szeretnék valakit szót kérni? Ko Sedi raporter za EPP. Hogyha másnak nincs hozzáfűzni valója, akkor talán az árnyék előadónak ennyi előadóként a néppárt nevében, tehát nem elnökként mondom el, hogy gratulálok ehhez a jelentéshez. Szerintem ez kiváló kiinduló pont, ami a honlapunkkal kapcsolatos javító szándékot illeti, valóban igaza van, valahogy a tagállamokat is jobban be kell vonni ebbe a folyamatba, és a többi szakbizottsággal és az Európai Bizottsággal is valahogy hatékonyabban kellene az együttműködést folytatni. Szerintem kiinduló pontnak ez kiváló. Köszönöm szépen, most pedig Simánszki asszonyhoz fordulok az Európai Bizottság nevében kívánne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Valinas draft report. Mondja Eva Simanska az Európai Bizottság nevében. Nagyon nagy érdeklődéssel lapoztuk Valina asszony jelentését, és egyet tudok csak érteni azzal a jelentéstervezetben megfogalmazott kijelentéssel, hogy az Önök Szakbizottság és az Európai Bizottság együttműködése fontos, és hogy ez meg is valósult. Valóban ez nagyon fontos ahhoz, hogy a panaszosok megkapják a megfelelő elbánást. Természetes partnerünknek gondoljuk a petíciós szakbizottságot, fontos, hogy együtt komolyan kezeljük ezeket a kérdéseket. Ezeket Timmermans első alelnök úr is megerősítette, amikor ez év áprilisában személyesen itt járt önök között. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság kimerítő írásbeli válaszokat ad, amikor hozzánk fordulnak információért, legalábbis akkor, amikor a panasz az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik. Emellett az Európai Bizottságnak mindig az a célja, hogy a legrátermettebb és leginkább illetékes hivatalnokunk válaszoljon az önök megkeresésére. Megpróbálunk valódi érdemi válaszokat adni önöknek a megkeresésekre, és megpróbáljuk ezt minél gyorsabban, tehát az határidőkön belül megadni. Ennek érdekében, illetve Timmermans első alelnök úr április 19-i vállalása érdemében aki egyébként az általános ügyek tanácsának is írt egy levelet, és felszólította a tagállamot, hogy, tagállamokat, hogy gyorsabban reagáljanak, amikor az Európai Bizottság információt vagy segítséget kér tőlük petíciók ügyében. Önök is jól tudják, hogy az Európai Bizottságnak gyakran tagállamoktól kell információt kérnie. Ilyen tájékoztatást néha túlságosan lassan kapunk. Timmermans alelnök úr minden megkeresést nagyon komolyan vesz, az önök megkereséseit és aggodalmait, ezt a plenáris ülés alatt is beszél ezekről, most pedig annyit mondhatok még el, hogy a további jó együttműködés reményében minden jót kívánok az önök a munkájához. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Szeretném a kollégák kedvéért hangsúlyozni azt, hogy a módosítók benyújtásának a határideje október 21-e déli 12 óra, szavazni november 29-én fogunk itt a Petíciós Szakbizottságban. Valina asszonynak pedig most megadom a szót, hogy zárja le ezt a témát. Muchas gracias. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, köszönöm szépen az elnök úr szavait, és szeretnék köszönetet mondani az együttműködésükért, és újra hangsúlyoznám, hogy rendelkezésükre állok, hogy bármilyen módon találkozzunk a módosítóknak az összefoglalására, a kompromisszus módosítók kikovácsolására. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor ez minden. Nagyon szépen köszönöm a részvételüket. Mindenkinek szép estét kívánok, és ebben a teremben folytatjuk holnap 9 órakor. Köszönöm.